azoknak, akik részt vettek a hosszas tárgyalásban, és hát természetesen mindenkit kérek, hogy támogasson bennünket a déli szavazáskor. Köszönöm én is. Hölgyeim és uraim, lezárom ezt a vitát, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma 11 óra 30-kor Szavazunk erről a jelentésről. A következő napi rendi pont a bizottság nyilatkozata az uniós polgárok USA általi internetes felügyelete. NSA PRISM program. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, kedves kollégák, hogy ehhez a vitához lesz minden frakciótól egy kör hozzászólás, mert ez ö, nem kíséri spontán hozzászólás, sem kék kártya felmutatási lehetőség. Hagy adjam meg a szót Bors biztos úrnak, hogy hozzászóljon. Bors biztos úr. Yes, Madam President. Köszönöm ennek asszony. Szeretném felolvasni a bizottság állásfoglalását Reding alelnök asszonyt képviselem ma, aki sajnos nem tudott megjelenni. Az Európai Bizottságot aggasztja az a friss sajtó értesülés, amely szerint az Egyesült Államok széles ívű, nagy ívű program bevezetését fontolgatja, amelynek értelmében az európai polgárokat megfigyelhetnék, amennyiben amerikai szolgáltatókat használnak az interneten. A PRISM program és a hasonló programok a magánemberek magánélethez való jogát és adatvédelmét, európai polgárok adatvédelmét fenyegetik. A PRISM eset, amennyire a sajtóban látjuk, valószínűleg azon aggályokat is erősítik, amelyek az európai polgárokban élnek az a kapcsolatban, hogy online adataikat és a felhőben lévő adataikat felhasználják. 2012-ben az EU polgárok 70%-át aggasztotta, hogy a személyes adataikat, amelyeket eh, különböző cégeknek adtak meg, esetleg olyan célokra is felhasználják, amelyekre eredetileg nem gondoltak, és amelyek nem tartoztak azon célok közé, amelyekre az adatokat a cégek megszerezték. Az Egyesült Államok és az Amerikai Egyesült, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió egészen másképpen közelíti meg az adatvédelmet. Az Egyesült Államokban csak az amerikai polgárok személyes adatait védik. Az Európai Unió azonban elismeri minden egyes embernek világszerte az alapjogait függetlenül polgárságuktól. Nagyon aggasztó jelentések láttak napvilágot, a jogi kérdés azonban nem ezt nem új. És a bizottság ezzel már a módban is dolgozott, foglalkozott. A bizottság ezt az ügyet már eh, felvetette különösen az igazságszolgáltatási eh, hatóságoknak a személyes adatokkal való túlzott eh, tehát a túlságosan nagy mértékű hozzáférése kapcsolatban a különböző bíróság és igazságügyi rendőrségi együttműködési keretekben. Reding asszony megbízást kapott arra, hogy ezt a megállapodást letárgyalja az Egyesült Államokkal, és folyamatosan tájékoztatni fogja mind a parlamentet, mind a Libe szakbizottság bizonyos képviselőit, tagjait a tárgyalások előmeneteléről. A bizottság azt kéri hogy a parlament, pontosabban az Egyesült Államok egyértelműen kötelezze el magát amellett, hogy tiszteletben tartja az Európai Uniós polgárok alapvető jogait az adatvédelem terén, és hogy ugyan olyan módon biztosítsa az igazságügyi bírósági jogorvoslat lehetőségét, mint ahogyan ez biztosítja az Egyesült Államok saját polgárainak ami a PRISM programot illeti, ezt az ügyet fel fogjuk vetni eh, lehető leghamarabbi alkalommal az Amerikai Egyesült Államok hatóságai előtt is, és kérni fogjuk, hogy igazolják, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés, amelyet a PRISM program lehetővé tesz, eh, valóban egyedi esetekhez van eh, korlátozva, ahol konkrét gyanú merül fel, és hogy az adatok tömeges átvitele lehívása kizárt. Ezt az elkötelezettséget a pénteki Dublini miniszter szintű amerikai, európai értekezet alkalmával fel fogja vetni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy kellően masszív jogalkotással védjük meg magunkat az ilyen helyzetekben. Különösen az adatvédelemre gondolok. A jelenlegi EU rendelkezések értelmében az 1995-ös adatvédelmi rendelet értelmében, hogyha valamelyik tagállam polgárainak adatai forognak kockán, akkor a Nemzeti Bíróság dönthet arról, hogy ezeket az adatokat ki lehet-e adni a tagállami, vagy az európai, vagy a nemzetközi jognak megfelelő módokon. A bizottságnak az meggyőződése, hogy ezeket az aggályokat mindenféleképpen kezelni kell, ez a célja annak az általános adatvédelmi rendeletnek, amelyet most készítünk. A Reding alelnök asszony által vezetett munka pontosan ezt a célt szolgálja, szeretnénk a polgárok jogait garantálni, biztosítani az, hogy a polgárok megtudják, hogy mikor értek vissza az, az ő jogaikkal, az őket megillató védelmek mikor nem érvényesültek, és amikor hozzájárulásra van szükség, akkor ez abban érvényesül. Úgy gondolom, hogy ennek az új rendelkezésnek biztosítania kell azt, hogy az Európai Unió képes olyan helyzeteket kezelni, mint például az amerikai PRISM, PRISM program, és hogy egyértelmű rendelkezések legyenek a területi hatája kapcsolatban. A nem, amerik, nem európai cégek, amikor azok szolgáltatásokat és termékeket kínálnak fel az európai fogyasztók számára, kötelesek lesznek az Európai Uniós adatvédelmi eh, eh, rendelkezéseket eh, maradéktanul betartani, mind a személyes adatok szempontjából, mind eh, az adatokat kezelőkkel eh, kapcsolatos kritériumok betartása terén. A 90-es számú preambulum bekezdés tükrözi azt a nézetünket, hogy a joghatósági konfliktusok eh, elkerülése érdekében fontos, hogy az európai polgárok személyes adataihoz való hozzáférés, amennyiben azokat az adatokat amerikai cégek rendszerein tárolják, csak olyan, megállap, megállap, csak olyan hivatalosan kidolgozott csatornákon keresztül valósulhat meg, tehát hozzáférés, amelyekről megállapodás született az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ezért a rendelet rendelkezéseiben ennek a feltételeit még pontosabban ki kell dolgozni. Ennek értelmében a bíróság, harmadik ország bíróságainak döntése végrehajtható lesz az Európai Unió törvényeinek kereteiben. A bizottság ezeket a javaslatokat meg fogja fontolni, hiszen meggyőződésünk, hogy ennek a javaslatnak a gyors elfogadása lezárná azokat a jogi réseket, amelyek a valódi problémákat jelentik az európai polgárok jogainak, adatainak védelme tekintetében. Ezért én mindenképpen támogatni szeretnék az európai adatvédelmi reform alapértékeit és célkitűzéseit, és szeretnénk, hogyha a csomagot minél hamarabb el tudnánk fogadni. Köszönöm szépen, Borcs biztos úr. A frakciók hozzászólói következnek. Weber úr az EPP részéről négy perc. Elnök asszony, biztos úr, az én adataim az enyémek. Ez az európai gondolkodásnak az alapelve az adott védelem területén. Az állam is ezt az elvet képviseli, minden állam, és az állam akar dönteni arról, hogy mi történik az adatokkal, ezt tiszteletben kell tartanunk. Az államnak is tiszteletben kell tartani ezt az elvet ezért aztán az USA beavatkozása aggasztó, és nagyon jó, hogy vitát és párbeszédet kezdeményezünk, hogy felhívjuk a figyelmet erre az érzékeny területre. Elfogadhatatlan, és a néppárt részéről szeretném hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államokban megkülönböztetik a külföldi állampolgárokat és az amerikai állampolgárokat adatvédelem szempontjából. Ezt tudni kell az amerikaiaknak, az amerikai barátainknak, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Nekünk most átláthatóságra van szükségünk, tudnunk kell, hogy mi történik pontosan. Ezért aztán Reding biztos asszony a parlament teljes támogatását élvezi, hogy Dublinban fényt terítsen a dolgokra, hogy mi történik az amerikaiak intézkedéseivel. Másodszorban a Google, Facebook és más cégek, akik hatalmas pénzeket keresnek az Európai Unióval, átlátható tevékenységet kell, hogy folytassanak. Folytatnak-e ilyen tevékenységet, vagy sem? Harmadsorban. Vannak olyan hírek, hogy az Egyesült Királyság titkos szolgálata is részt vett ebben a vizsgálódásban, szeretnénk a brit kormánytól tiszta választ kapni. Negyed sorban az internet egy globális applikáció, szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy hogyan függ ez össze a rendőri és igazságszolgáltatási tevékenységekkel. Ez jó, de kell egy jogkeret arra, hogy hogyan védjük a magánadatokat, ehhez meg kell egyeznünk az amerikaiakkal, kell egy keret egyezmény. Ötös sorban, ha európai adatokat tárolnak, akkor azt Európában kell tárolni, mert így tudjuk csak az állampolgároknak garantálni, hogy az európai normáknak ez megfelel. Hatos sorban modern adatvédelmi jogra van szükségünk, csak akkor mondhatjuk az amerikai barátainknak, hogy ezt kérjük, ha mi magunk is ezt gyakoroljuk itt. Szeretném hangsúlyozni, hogy engem aggaszt bizonyos bizonyos fejlemények aggasztanak, amikor azt látom, hogy ezeket az adatokat hogyan értékelünk ki, ahogy a technika halad előre, azzal nekünk is fel kell venni a versenyt a jogalkotásban, és védenünk kell az adatokat. Július 9-én fogunk erről szavazni a parlamentben, nem szabad, hogy abba a hitbe ringassuk magunkat, hogy várhat ez a kérdés. Szerintem a nagy kihívásokkal fel kell venni a versenyt. Hölgyeim és uraim, végül a néppárt részéről számunkra nagyon fontos az is, hogy az Amerikai Egyesült államunk. A partnerünk a SWIFT és a légiutas adatok esetében nem sikerült az együttműködésünk, de az európai hatóságok mégis profitáltak az együttműködésből. Például Németországban megakadályoztunk egy bomba bombatámadást, illetve Madridban is megakadályoztak egy bombatámadást azért, mert előzetes információkat kaptunk az amerikaiaktól. A SWIFT esetében már nagyon várjuk a bizottságnak a javaslatát, hogy végre tiszta helyzetet teremtsünk a pénzügyi tranzakciók területén Tudjuk, hogy az európai út nem az amerikai út, de partnerek vagyunk, működjünk együtt. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök, köszönöm szépen Weber kolléga, most pedig Moraes kolléga, a szocialisták részén négy percre. Madam President. Tisztelt e, elnök asszony, tisztelt biztos úr, az S és D e, frakció számára az elmúlt napokban e, felszínított információk, a Guardian által közzétett amerikai NSA megfigyelési ügy, amiben részt vettek olyan óriás cégek, mint az Apple, Google, Skype, Microsoft, jó, eddig megbízhatónak számító cégek sokkolták az európai állampolgárokat, és az SND frakció tisztában van vele, hogy a bizalom rendült meg az állampolgárokban. A június 13-ai, 14-ei miniszteri találkozót ezért mi életbevágó fontosságúnak tartjuk. A parlament részéről minden frakciónak támogatnia kell most a biztosokat. El kell számoltatni Eric Holdert, az amerikai minisztert arról, hogy mit tettek. Valószínűleg teljesen feleslegesen figyeltek meg ennyi embert, közöttük európai állampolgárokat. Bíztunk benne, hogy biztonságos helyen vannak adataink. Egyensúlyra van szükség a biztonságos biztonság és az adatvédelem között. Ez egy nélkülözhetetlen egyensúly. A Guardian, a Washington Post és a New York Times szerint terrorizmus ellenes célokra a FISA alapján, illetve titkos bírósági rendelkezések alapján az Egyesült Államok hírszerző ügynökségei azonnali kereséseket végezhetnek szervereken a cégek jóváhagyásával, tehát ezt a cégek lehetővé teszik számukra a cégek is felelősek ebben a programban való részvételért. Az Európai Unió adatvédelmi szabályainak nem felelnek meg ezek a gyakorlatok. A transatlanti eh, jogi eh, Eh, alapok, eh, szabályozás, megállapodások az EU és az Egyesült eh, Államok között nem teszik mindezt lehetővé. Ezen okoknál fogva mi gondoskodni akarunk arról, hogy az európai biztosok számoltassák be az Egyesült Államok hatóságait, arról, hogy hogyan dolgozzák fel az európai állampolgárok adatait, és gondoskodni kell arról, hogy ez megfelelő színvonalú védelmet jelentsen, és megfelelő reformokra van szükség. Az Európai Parlament előadója által tett javaslatok szerint le kell szögeznünk, hogy a biztonság és rendészeti célokra való adat felhasználás esetében az EU adatvédelmi szabályaiból nem engedhetünk. Végül pedig, ami az adatáramlást, adatvédelmet illeti, a nagyon fontos TTIP TTIP EU-USA megállapodás tárgyalásakor erre végig figyelemmel kell eh, lennünk. A eh, bizottságnak azonban kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az amerikai hatóságokat eh, beszámoltatják az adat felhasználás módjáról. Az NSA konkrét ügyben el kell mondani az európai állampolgároknak, hogy mi történt adataikkal, az Egyesült Királyságban egyértelműen megrendült most a bizalom. Nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy mit tett az Egyesült Államok ezen a területen, illetve hogy az európai állampolgárokat megnyugtassuk, hogy a megfelelő szabályzási szint fog érvényesülni a jövőben. Köszönöm szépen, Morales kollega. Figyelmeztetném a kollégákat, hogy a frakciók döntése alapján nem lesz spontán hozzászólás, illetve nem lehet kék kártyát feltartani most. Most pedig Intfeld asszonyt kérném fel az Áder részéről három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. 500 millió európai polgár megdöbbent múlt héten, hiszen megtudta, hogy egy idegen hatalom eh, magán életünk minden szektorához hozzáférhet. Az Egyesült eh, eh, Államokban német szóval ez Schichtsachernek minősül, ami, ami nem egy tisztességes dolog. Mit látunk Európában először is? tiszteletben tartva a biztos álláspontját, eh, a közegészségügyi biztos foglalkozik ezzel, miközben eh, Barroso eh, elnöknek helikopterre kellett volna ülnie, és ide kellett volna a Strasbourgba, hogy 500 millió európai polgárnak választ adjon gyakorlatilag itt kellene lennie a terrorizmus ellenes biztosnak, miért itt kellene lennie az európai politikai vezetőknek, de nézzük meg, mi mit csinálunk, nézzük meg itt az üres ház konganak a padsorok, néhány évtized ezelőtt hasonló helyzetben az Echelon program idején jelentős parlamenti kutatómunkát indítottunk, most pedig azt látjuk, hogy nagyjából egy tucatnyi képviselőt érdekel az az ügy, ami az 500 millió polgár élet, eh, magánéletének minden egyes eh, eh, adatát érinti. Szégyeljük magunkat, szégyeljük magunkat. Ami az ügyet illeti magát, először is nem lehet meglepő senki számára, hogy az amerikaiak kémkednek utánunk, hiszen ezt mindig is tudtuk. Rendszeresen újra és újra ugyanazokat a kérdéseket tettünk fel az amerikaiaknak, Eh, de a bizottságnak eh, kérdéseket föltenni olyan, mintha a falnak beszélnénk, falra hány borsó az összes kérdés, amelyet fölvetettünk. Itt a Patriot Act, itt a területen kívüli alkalmazása az amerikai törvényeknek. Eh, bármivel kapcsolatban kérdést teszünk fel, az Európai Bizottság nem válaszol, a tagállamok, hiszen a minden egyes tagállamban nemzeti vita van erről. Merkel asszony magyarázatot kért az amerikaiaktól, ideértve az Egyesült, Áll, Egyesült Királyságot is, Morális úr, az én országom is. Mindannyian megteszik ezt, de ugyanakkor kettős fenekű, dupla fenekű mondatok hangzanak el, hiszen a tagállamok egyrészt tapogatóznak az Egyesült Államok felé, másrészt hiú reményekkel kábráztatják el saját polgáraikat morális felelősségünk van, hogy mondhatjuk azt, mondjuk Egyiptom, Irán, bármelyik másik ország kormányainak, hogy ne kövessenek el kémkedést a saját polgáraikkal szemben, hiszen az a demokráciát aláása, miközben ugyanezt nem tesszük meg a hitelképességünk forog kockán. Ami a különleges kapcsolatokat illeti. Szinte minden kollégám azt mondta, hogy különleges kapcsolat fűz bennünket legjobb barátainkhoz, legszorosabb szövetségesünkhez, Egyesült Államokhoz. Hát nem tudom, hogy hallgatták-e Obama úr kijelentéseit, nyilatkozatait, amikor az amerikai közönséghez szólt, azt mondta, ne aggódjatok, nem amerikai polgárok után kémkedünk, csak külföldiek után kémkedünk. Külföldiek, azok vagyunk mi, az Európai Unió, a szövetséges, a barát, külföldiek vagyunk. Az elmúlt 12 évben Európai, az Európai Unió lement hídba duplán is annak érdekében, hogy az amerikai terrorizmus ellenes küzdelemben mindent megtegyünk amerikai barátaink védelmében, és ugyanakkor elvárjuk a bizottságtól, és örülünk, hogy itt a biztos, hogy ez itt egy gyanús biznisz, eh, politikai vezetésre van szükségünk Európában annak érdekében, hogy megvédjük a polgáraink érdekeit, és itt az... Thank you, colleague Invelt. Köszönöm szépen, Infeld asszony. Most pedig Albrecht kollégája szó, zöldek részéről másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, biztos úr, teljes mértékben egyetértek azokkal az aggodalmakkal, amik itt elhangzottak a frakciók részéről, és szeretném elmondani azt, hogy itt nem csak adatvédelemről van szó, nem csak egy technikai kérdésről, hanem a jogállamiságról és a demokráciáról hiszen ezek nem összeegyeztethetőek a tömegek titkos megfigyelésével a világon sehol. Így aztán fel kell, hogy emeljük a szavunkat, és el kell, hogy mondjunk, hogy a tömegek titkos ellenőrzése nem az, amit akarunk, és ennek megszüntetése előfeltétele a jogállamiságnak, demokráciának, biztonságnak és a digitális piacban való bizalomnak. Úgyhogy nagyon helyes az, hogy mi, mint európaiak reagálunk most, saját normákat vezetünk be az adatvédelemre, védjük az állampolgárainkat, és a lehető leggyorsabban reagálunk az adatvédelmi jogszabályokra. A harmadik államok felé irányuló átadásokat illetően is, hiszen itt olyan cégekről van szó, akik nagyon sok személyes adatot tárolnak, és lehetővé teszik harmadik országok hatóságainak, hogy ezeket kutassák. Meg kell, hogy mutassuk, hogy nagyon komoly és szigorú európai szabályaink vannak, és hogy a harmadik országok felé adat átadást, illetően végrehajtjuk ezt, kell egy keretegyezmény az amerikai Egyesült Államokkal, szeretném, hogyha velük is normákat dolgoznánk ki, de ehhez nekik is lépniük kell. Jogalkotásra van szükség, jogalkotási változtatásokra, mert ezek nélkül nem tudunk megegyezni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Kirkhope úrnak az ICR részéről három percre. Elnök asszony, biztos úr, a mai vita arról szól, hogy az állampolgárok bizalmát hogyan fokozhatjuk, és hogyan vonhatjuk felelősségre az ügynökségeket és a kormányokat, akik őket szolgálják és védik. Azok a cégek, akiket már megneveztünk, tagadják, hogy illegálisan jártak volna a kormányok és az Európai Bizottság viszont aggódik, de ugyanakkor elismerik, hogy korai, hogy végkövetkeztetéseket vonjunk le. Mégis itt vagyunk, és már is mutogatunk emberekre és cégekre. Néhányuk már nagyon erős Amerika ellenes retorikát hangoztat, ezt nagyon jól ismerjük. Ez a nagy fellépés, anélkül, hogy lennének bizonyítékaik vagy tényeik. A plenárison gyakran elítélünk olyan vádlottat, akiről még nem bizonyosodott be, hogy bűnös. Még mindig megpróbálunk egyességet kötni az amerikaiakkal adatvédelem ügyében. Ezt én és a konzervatív frakció támogatják. Nagyon fontos, hogy más országokkal jó kapcsolatokat alakítsunk ki, de néhány képviselő ebben a házban, ahogy reagál, az nem az értékeinket képviseli, és nem értékközösséget teremt, hanem szétválaszt minket. A modern fenyegetésektől való védelem nagyon nehéz dolog, gyakran mutogatnak ránk, hogy nem reagálunk elég gyorsan, vagy nem megyünk elég messzire. De amikor sikereket érünk el, arról csak kevesen tudnak, de amikor kudarcot varunk, azról bezeg mindenki tud. A terrorizmus, a szervezett bűnözők már használják ezeket az információkat ártatlan állampolgárok elleni akciókra. Ezért aztán nekünk is ezeket a technológiákat kell használnunk. Viszont ezt az információt a demokratikus alapelvek és a jog keretei között kell tárolnunk és felhasználnunk. Nem szabad szabadságjogokat elvennünk, hiszen ez a jogállamiságnak az alapja. Ezért aztán néha szükséges számunkra, politikusok számára, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy az állampolgárok biztonságának védelmi nem jelentheti azt, hogy a demokráciát feláldozzuk. De talán néhányan jó lenne, ha itt emlékeznének arra, hogy ki az ellenségük, és hol van. És amikor szövetségesekkel foglalkozunk, válaszokat kérünk, a barátaink azok, akik akkor figyelnek ránk, ha beszélünk, és nem ordiválunk a fülükbe. Köszönöm, kollégák. Paska úr, egy percre. Ďakujem za pozornosť, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Köszönöm szépen. Kedves, kedves biztos úr, undorít engem az, amit ezzel a programmal kapcsolatban kiszivárgtatás szintjén megtudtunk, hiszen az Egyesült Államok gyakorlatilag masszív információgyűjtés, adatgyűjtést végez évek óta <clears throat> az Európai Uniós polgárok kárára minden amerikai szerveken átfutó elektronikus kommunikációt figyelnek. Ez azt mutatja, hogy megsértik az Európai Unió polgárainak jogait, magánélethez való szentségét. Nem szabad eh, megengednünk az európai polgárok elleni tevékenységeket, nem szabad megengednünk az illegális adatgyűjtést sem az Európai Unióban, sem az Egyesült Államok területén. Vannak olyan amerikai cégek, amelyek hozzáférés biztosítottak az Egyesült Államok kormányának Eh, ezen típusú adatokhoz, ezzel azonban megsértették az Európai Uniós eh, jogot. Ezeket a kérdéseket ki kell vizsgálnunk, és ugyanolyan szankciókat és intézkedéseket kell ezen cégek irányt illetőléptetnünk, eh, mint amelyet bármiké más ellen érvényesítünk. Amerikai partnereink paranoid magatartása nem szentesít mindent. And uh, now we'll give the floor to, a uh, colleague... Megadom uh, Vercsia a szót. Másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr önt hallgatva, arra gondoltam, vajon tréfát űz-e belőlünk. A, az ügy ismeretében Reding asszonynak kellene most itt lennie. Egyébként pedig nincs semmi új ebben az ügyben. A prizmáról napvilágra jutott információk csak megerősítik, hogy az Egyesült Államok folyamatosan megsérti az adatvédelmi elvárásokat. 2010 májusban az Egyesült Államok elnöke itt ezen a helyen mondta el, hogy az amerikai alkotmány mennyire védi az állampolgárokat. Egyre többen ö, kételkednek ezzel kapcsolatban. Az NSA legalább kilenc internetes cégszervereihez fér hozzá. Ö, az internet óriásai pedig azt mondják, hogy ó, nem is tudtunk róla, ó, minden beadványt megvizsgálunk, mondják ők. És Obama elnök hidegen mondta, hogy az Egyesült Államok állampolgárait nem érinti az internetes megfigyelés, a hírszerzési szabályozást magát is megsértették, már mint az amerikai törvényt. Bárkit szabadon meg lehet figyelni. Az európai állampolgároknak ráadásul nem ugyanolyan jogaik vannak, mint az amerikaiaknak. Sok ezer adatot tömbben gyűjtenek, vizsgálnak az Europol is ezt jelzi nekünk folyamatosan. Mondjuk ki, elég volt a tárgyalásokon, ne engedjünk semmiből ezentúl. Emlékszem a SWIFT-re, elutasítottuk az aktát, mert azt akartuk, hogy az európai állampolgároknak is joguk legyen az adataik védelméhez Túl sokáig tartott ez a dolog. Elég volt a képmutatásból. Követelni kell az Egyesült Államoktól az európai állampolgárok adatainak megvédését. Elnök, köszönöm szépen, Verzse asszony. Most pedig Ehrenhauser úrnak, függetlenek részéről megadom a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Ha az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálata 24 órában követné önöket és feljegyezne mindent önökről, nyilván nem értenének egyet. Pedig ez történik a digitális világban, több millió embert 24 órában követnek. Ez a ház felelős azért, hogy az alapjogokat védjük. Ez a program azonban az alapjogokat sérti. És mi mit csinálunk? Állandóan hagyjuk, hogy az ne fogva vezessenek minket az amerikaiak. A SWIFT esetében a légiutas adatok kezelése ügyében legyen már ennek vége, gyakoroljunk már nyomást az amerikaiakra, hogy érjen véget ez a program, legyen már egy vizsgálat, vizsgáljuk már ki, hogy milyen jogi következményei vannak ennek a programnak, hogy milyen európai titkosszolgálatok vesznek ebben részt, például az Európol részt vesz benne, és hívjuk már meg ide a házba az amerikaiakat, hogy ők is előadhassák a saját véleményüket. De a szabad demokráciát védenünk kell, ez a legfontosabb. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Ehrenhauser úr, most pedig megadom a szót Bors biztos úrnak. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony az Európai Bizottság, el kell, hogy mondjam, osztja az Európai Parlament aggájait a botrányjal kapcsolatban, és Reding biztos asszony erről tárgyal ma is, a Libe szakbizottság előtt pedig június 19-én fog megjelenni, úgyhogy az addig lezajló fejleményekről is be fog számolni, illetve a Dublini pénteki találkozójáról is ugyanis közös aggájainkat el fogjuk mondani az amerikai miniszternek, illetve államtitkárnak. Nagyon jó vita volt ez elnök asszony, ha rövid is volt, és természetesen két gondolat áramlat vetődött fel, amelyek nem mondanak ellent egymásnak. Az egyik az, hogy tisztázzuk a dolgokat az USA-val, és egyértelműen szögezzük le, hogy amikor egy európai állampolgárra vonatkozó információkról van szó, akkor az európai szabályokat alkalmazni kell, és hogy nem vagyunk elégedettek. Az Egyesült Államok védelmi szabályozásának alkalmazásával. Különösen a Guardianben, Morales úr által említett cikkben megjelent információk vonatkozásában, mi szerint a whistleblower szerint a kormány olyan jogköröket adott magának, amihez nem volt joga, a közvélemény, a nyilvánosság nem tudja ellenőrizni a működést, tehát többet kell az ügynököknek tenni, mint amire joguk lenne ezen a csúcs találkozón. Nyilvánvalóan erre is rá kell majd kérdeznünk. Ugyanakkor nagyra értékelem Kirkhope úr észrevételeit, mi szerint ne feledkezzünk meg róla, hogy ki is valójában az ellenség. És mint tíz évig belügyminiszteri hivatalt betöltő személy, elmondhatom, hogy megfelelő hírszerzés nélkül nem tudnánk küzdeni a terrorizmus ellen. a rendészeti szervek frusztrációnak élik meg, hogy a szervezet bűnözésnek, a terrorizmusnak nincsenek szabályai, nekik nem kell betartani semmilyen szabályokat, eközben egy jogállam csak a törvényes felhatalmazás szerint járhat el a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezért nagyra értékelem Weber úr és mások észrevételeit, szerint különleges kapcsolatunk van az amerikai partnerekkel, fontos terrorellenes nyomozásokat sikerült lebonyolítani, de ezt a különleges kapcsolatot nem lehet arra kihasználni, hogy a nemzetközi normákat felrúgják, a törvényeket ne tartsák be. Tehát ezeken az alapokon nyugodhat csak ez a barátság nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is jelent egy ilyen különleges kapcsolat. Hogyha a kapcsolat különleges, akkor a megvalósításának is különlegesnek kell lennie külön értékelem Intfeld asszony észrevételeit, de arra is gondolnunk kell, amit Kerkhope úr mondott, vagyis, hogy ki is valójában az ellenségünk nekünk. Ami pedig az adatvédelmi reformra tett javaslatokat illeti Európában, nagyra értékelem, hogy Reding asszony által tett javaslatot ilyen fontosnak tartják. A bizottság egyértelművé tette, hogy harmadik országok területen kívüli alkalmazásra tett kísérletei a nemzetközi joggal szembe mehetnek, és jogi csatornákat kell mindig alkalmazni. A bizottság